Good afternoon, dear colleagues. Tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Kérném foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Buenas tardes. Köszöntök mindenkit. Kezdjük el az ülést. Ha megtennék, hogy ide figyelnek rám, akkor kérném, hogy kezdjük el az ülést. Tehát kezdjük el a ma délutáni ülést az első napi rendi ponttal, ami a szavazás. A 2017. évi költségvetésről szóló jelentésről tájékoztatnám önöket arról, hogy felvétel készül rólunk a mai délutánon úgyhogy ha esetleg kamerákat látnának itt a teremben, ők fognak filmezni bennünket, egy dokumentumfilm készül, és a mai bizottsági ülésünkről is készülnek felvételek. Tehát akkor kezdjük az ülést, a szavazást. Az egyetlen jelentés, amelyről ma szavazunk, a 2017. évi költségvetés, amelynek előadója Dancila asszony. Nem tudom, hogy szeretne -e hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, amiért részt vettek ennek a véleménynek az elkészítésében. Ugyanígy a titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani. Remélem, hogy megfelelő lett ez a vélemény, amelynek a szavazása is sikeres lesz itt a bizottságban, illetve a plenáris ülésen is. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is. És akkor kezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcasról nem szavazunk. kilences mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük? Tudjuk ellenőrizni? Azt javaslom akkor, hogy ellenőrizzük a 9-es módosítót. Egy pillanat. Egy pillanat türelmet kérnék, amíg a rendszer is működésbe lép. Megnyitom a szavazást. 17-en mellette, 11-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És most megnyitom a szavazást, a szavazást. y aprobado Elfogadtuk, 25-en szavaztak mellette, ellenes senki, hárman tartózkodtak. Gratulálok, Dáncila asszony! Y, se, Pasamos al... Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra. Ennek témája a nők szerepe a konfliktus kezelésben, valamint a megbékélésben. Anunciarles. Szeretném bejelenteni, Yeah, I have to say that the expert are Azt eh, szeretném mondani, hogy négy órára hívtuk a szakértőket, úgyhogy negyed órát még várnunk kell, hiszen nem kezdhetjük el a meghallgatást, úgyhogy nincsenek itt a szakértők, tehát négy órakor folytatjuk. Akkor folytatjuk, illetve akkor kezdjük a meghallgatást.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

Mondom. Tisztelt kollégák! Folytassuk a Nőjogi Szakbizottság délutáni ülését. A következő napi rendi ponttal, amelynek tárgya a nők szerepe a konfliktus kezelésben és a megbékélésben. Egy eszmecserét fogunk tartani. Dagmar Schumacher jelenlétében a UN Women-től érkezett, őt már ismerjük, mert több alkalommal lehetőségünk volt egyeztetni vele, és nagyon örülünk neki, hogy ismét eljött a bizottságunk ülésére, és itt van velünk rajta kívül még Robi de Malin és Bassam Aramin, a szülői kör szervezettől, amelyet izraeli és palesztin szülők alkotnak, olyan szülők, akik gyermekeiket elvesztették a konfliktus miatt, és úgy döntöttek, hogy együtt dolgoznak a béke és a megbékélés érdekében. Azt hiszem, hogy kitűnő, remek munka ez, amelyet végeznek a szervezetük, dicséretes munkát végez, ezt többször hangsúlyoztuk már, fontosnak tartjuk a civil szervezetek támogatását. Éppen ezért szeretnénk megköszönni nekik egyfelől azt, hogy eljöttek, másfelől pedig azt a munkát, amit nap mint nap végeznek. Szeretném még bejelenteni, hogy miután vége van a bizottsági ülésünknek, 6 órakor itt a terem előtt egy fotókiállítást nyitunk meg, amelyet ezzel a szervezettel együtt rendezünk, és oda szeretnénk mindenkit meghívni. Meghívunk mindenkit ennek a kiállításnak a megnyitójára. De természetesen bármikor máskor is megtekinthetik majd ezt a kiállítást. És még mielőtt elkezdenénk az eszmecserét, és megadnám a szót vendégeinknek, szeretnénk egy videót bemutatni a Take a Step for Peace kampányról, ha készen áll. Sound. Strength to never give up.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 most, hogy megnéztük ezt a videót, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott. Úgy gondolom, hogy könnyen megtaláljuk az okát annak, hogy milyen, miért dolgozunk nap mint nap, és milyen fontos az, hogy újabb és újabb lépéseket tegyünk a megoldás érdekében, lehetővé tegyük a megbékélést, ahogyan ezen családok is ezért dolgoznak. Így azt hiszem, hogy könnyű megtalálnunk a motivációt. Most pedig szeretnénk meghallgatni vendégeinket. Először is Robi Damelinnek adnám meg a szót, körülbelül 10 percre, hogy így lehetőleg mindenki hozzászólhasson, és ezt követően eszmecserét tarthassunk. Parancsoljon! Yeah, So actually in the interests of gender equality, I would... A nemek közötti egyenlőség érdekében inkább átadtam volna a szót valaki másnak, de köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon fontos hogy Izrael és Palesztina térségéből egy újabb üzenetet, egy másféle üzenetet tolmácsoljunk. Fontos látni, hogy valóban lehetőség van arra, hogy befejezzük egymás gyilkolását. A fiam, ö, filmat is megölték, és akkor azonnal tudtam, hogy nem azért ölte meg a filmet Davidet, mert ő David volt, hanem azért, mert egy megszálló hadsereget képviselte szemében. Ezt elég nehéz kimondanom, de valóban ez az igazság. És hogyha a megbékélést keressük, akkor ki kell mondanunk az igazságot. David a Tel Aviv Egyetemen tanult, és filozófiát tanult, tanult masters, masters tanult, illetve ö, részt vett a béke mozgalomban és a diák szervezetekben. De tulajdonképpen fogalmunk sincs arról, hogy ki áll a fegyver mögött. Nem tudjuk. Amikor ö, azt kérték tőle, hogy ö, tartalékos legyen, és nagy nyomás nehezedett rá, akkor eljött hozzám, és azt mondta, nem akarok szolgálatba lépni a megszállt területeken, de mit tehetnék? Tiszt volt, mi, fog, mi történik akkor, ha nem megyek, hiszen mi történik akkor a diákjaimmal kérdezte a diákokat is behívták a hadseregbe. Ha pedig elmegyek, akkor méltósággal bánok az emberekkel, méltóságot mutatok a katonáknak. Tehát az ember azt gondolja, hogy tudja, ki van, ki van a fegyver mögött, de tulajdonképpen fogalmunk sincs. Ezzel a sorssal kell szembenézniük a fiataloknak akkor, amikor Izraelben nőnek föl, és behívják őket a hadseregbe szörnyűséges ez a történet. Oxfordba készült filozófiát tanulni, ez a fiatalember és a semmiért veszített el az életét, hiszen Dávid halála semmire nem vezetett, senkinek nem származott ebből előnye, nem hozott ez békét, sőt, csak a gyűlöletet szította az erőszak ördögi körében. És pontosan tudom, hogy mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy méltósággal bánik majd az emberekkel. Amikor Tel Avivbe látogatott egy találkozóra, akkor folyamatosan nézett engem, de nem szólt egy szót se egy ismerőse, és azt mondta, hogy el akarom neked mondani, hogy az ellenőrző ponton jártam akkor a előző nap, amikor eh, Dávidot megölték. Azt mondtam, ellenőriznem kell a dokumentumaidat, mert ez a feladatom, mondta. Dávid, és akkor beszélgetés kezdődött közöttük, és tovább ment. Ez az ember azonban azt mondta, következő nap mikor megtudtam, hogy a fiad elveszítette az életét, akkor nagyon-nagyon szomorú voltam. Nos, pontosan ez a lényeg ennek a szülői körnek, hiszen látjuk egymásban a humanitást, az emberségességet. És ez arra az útra vihet bennünket, amely lezárja ezt az őrült, erőszakos ördögi kört. David halála után fogalmam sincs, hogy mit kezdjek az életemmel. Azonban azt tudtam, hogy meg akarom akadályozni azt, hogy mások is megtapasztalják ezt a szörnyűséget, hiszen semmi sem rosszabb annál, hogy az ember elveszíti a gyermekét. When you wake up, you hope that maybe this was a bad dream. Minden nap azt gondoltam reggel fölébredve, hogy ez egy rossz álom volt. Kelet-Jeruzsálomban hívtak meg egy szemináriumra olyan palesztin családokhoz, akik szintén elveszítették a gyermeküket, akkor azt mondtam, nem, köszönöm, nem szeretnék más gyászoló szülőkkel találkozni. Akkor ez lehetetlennek tűnt számomra. Persze nem tudtam akkor, hogy ezek lesznek, ezek azok, akik pontosan tudják, mi történt, akik értik, akik együttérzése lehetnek irántam. Aztán találkoztam palesztin édesanyákkal, és rájöttem, hogy a könnyeknek ugyanaz a színe. Ebből erőt gyűjtöttem, rájöttem arra, hogy közösen kell fellépnünk, közösen kell felemelnünk a hangunkat, utaznunk kell a világban, és a remény hangját hallatni. Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy nem Izrael pártinak vagy Palesztina pártinak kell lenniük az embereknek, hanem a megoldáshoz, megoldáshoz kell hozzájárulniuk. Fontos, hogy ne a gyűlöletet eh, szítsuk a zsidók és a muszlimok között. Nem ez a célunk, mégis ez történik. Ezért azt kérem önöktől is, hogy legyenek azon, hogy megoldást találjanak. Ne ö, vállalják fel az egyik vagy a másik oldal igazát, Ne mondják azt, hogy a meg, ö, valamelyik oldalhoz állnak. Én Izraelt szeretem, a saját országomnak, a saját országom, azonban erkölcsileg tiszta országban szeretnék élni. Hogyha nem hagyjuk el a megszállt területeket, nincs számunkra jövő. Támogassanak bennünket abban, hogy kiléphessünk a megszállt területekről, ne azáltal, hogy térdre kényszerítsük Izraelt, hanem azáltal, hogy észre térítjük. Eljött az ideje annak, hogy a nők egy asztal köré üljenek. Senki nem kérdez meg bennünket, hogy háborúzni fogunk-e, senki nem kérdezi meg, hogy tárgyalni fogunk-e, senki nem kérdezi meg tőlünk azt, hogy alá kell érnünk egy békeszerződést, vagy sem. És kik a háború áldozatai? Gyermekek és nők. A legutóbbi gázai háború során kiszaladtam a lakásból, menedékbe, húzódtam, ott volt egy nő, egy kisbabával, és akkor azt gondoltam, hogy szerencsém van. Miért? Azért, mert amikor jöttek a rakéták, akkor, akkor menedékbe futhattam, elmenekülhettem, de mi történt a gázai nővel? Hogyha elhagyja a házát, akkor a Hamas meg, ha a házában marad, akkor az izraeli bombák ölik meg. Milyen választási lehetősége van ennek a nőnek? Aztán Stavod falujából ismertem, hallottam egy, egy izraeli hölgyet, aki a rádióban elmesélte, hogy három gyermeke van, és 15 másodperc alatt kell lemennie a menedékhelyre. Az egyik gyermeke pedig tolószékben van. Hogyan lehet ezt megoldani? Ért, érthető ez? Értjük azt, hogy milyen következményekkel jár ez az őrültség, hogy mennyire szükség van arra, hogy a megoldást megtaláljuk, hogy valahogy észretérítsük ezt a két országot. Pontosan tudom, hogy közel-keleten milyen drámai a helyzet. Az önök jövője azonban nagyon is összekapcsolódik azzal, amit mi teszünk. Remélem, hogy eljönnek majd 6 órakor a kiállításra. Az űr jelenléte a címe ennek a kiállításnak. Öt palesztin és öt izraeli nő kiállítása, akik mindannyian elveszítették családtagjaikat. Olyan ez, mint egy torta, amiből két szelet hiányzik, mert két családtagot elveszítettek. Aztán ott van egy ágyképe, ahol a meghalt gyermek ruhái vannak. Azonban ebből a kiállításból a remény hangját hallathatjuk. Cisziordániában utazva nagyon sok palesztin nővel találkoztam, akik hímeztek, azonban nem volt pénzük arra, hogy jó alapanyagot vásároljanak, fonalat. Ezért néha tíz napon keresztül dolgoztak egy-egy hímzésen, és aztán eladták egy-két euróért, amit pusztán azért vettek meg az emberek, mert sajnálták őket. Ennél nincs rosszabb. Kérem, emlékezzenek arra, hogy mit jelent ez egy nő számára milyen lesz az önértékelése, hogyha tudja, hogy csak azért veszünk tőle valamit, mert sajnáljuk. Aztán a Tel Avivi ö, iskolában, divatiskolában, illetve a londoni művészeti iskolában egy-egy projektet indítottunk, egy megbékélési projektet. Ennek keretében találkoztam Julie-val, Ez egy kismadár, amit a ruhánkra helyezhetünk. Ha ellátogatnak a kiállításra, önök is fognak egy ilyet kapni. Rátehetik a cipőjükre, és aztán elmondhatják, hogy ez a, szimbolizálja az erőszakmentességet, szimbolizálja azt, hogy törődünk a közel-kelet helyzetével. Barbara Streisand, Meryl Streep, Helen Mirren, Kate Blanchett mindannyian olyan cipőt hordanak, amelyen rajta van ez a kismadár. Nagyon örülnénk annak, hogyha az önök cipőjén is rajta lehetne ez. Igazából célunk az, hogy elinduljon a megbékélési folyamat, és ez minden jövőbeli béke megállapodás integrás része legyen. Ezt követeltük mindenhol, de egy megfelelő megbékélési folyamat nélkül nem lehet sikeres semmilyen erőfeszítés, mert a helyi lakosságot be kell ebbe vonni, csak így lehet sikeres a tűzszünet. Köszönöm. Muchas gracias, señora Damelin. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm a szavait, azt hiszem, hogy mindannyiunkat meghatott, amit mondott. Láthattuk azt is, hogy honnan merít erőt ahhoz, hogy dolgozzon nap mint nap azért, amiben hisz, és amit igazságosnak tart. Most Bassan Raminnak szeretném megadni a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Úgy látom több a tolmács, mint a résztvevő. Sajnos arabul nem szólalhatok fel, bár európai nyelv, de nem hivatalos EU-s nyelv. A nők képesek arra, hogy megváltoztassák a világot, hiszen képesek arra, hogy fellépjenek a változás érdekében, a gyermekeket oktatják, nevelik, így az egész társadalmat nevelik. Csak nők vezethetnek minket. Nagyon nehéz egy olyan területen, egy olyan földön felnőni, amit eh, idegenek eh, foglaltak el. Nagyon nehéz eh, ilyen helyen élni, és ahol nem gyakorolhatjuk a vallásunkat, és nagyon könnyű ilyen helyen harcossá válni. Én magam is így erre az útra léptem, a palesztin zászlót lengettem, és 16 évesen már itt voltam rengeteg fegyverrel, gránátokkal, kalasnyikovokkal, és csak azért nem sikerült senkit sem megsebesítenem, mert nem tudtam, hogy hogyan kell ezeket használni. 21 éves koromig börtönben voltam. A börtönben megtanultam, hogy ha ismerem az, el, az ellenségemet, akkor békét köthetek vele, vagy megölhetem. Nem tudtam semmit se a holokausztról. A palesztinok számára ez csupán egy nagy hazugság, nem hiszünk benne, mert nem tudunk róla semmit. És nagyon nehéz az ellenséggel szimpatizálni, hogyha nem tudunk róla semmit. A videót nézve én is sírva fakadtam, hiszen láttam a, az ártatlanokat, ártatlanok sírnak, és hát nem lehet, nem lehet élvezni azt, hogy ártatlanokat ölnek meg, pedig előfordul, hogy a börtönben így érzünk. Jó magam, holokausztról tanultam az egyetemen, és a másteremet a holokausztról készítettem. A börtönben nem beszéltünk egymással, ott csak gyűlöltük egymást. A palesztinak csupán gyűlölni tanulnak meg gyűlöljük az elfogla- megszállást, gyűlöljük a megszállókat, és tulajdonképpen az emberiséget gyűlöljük. Csupán azt tanuljuk meg, hogy hogyan élhetünk túl, és hogyan küzdhetünk a brutális ellenség ellen, és hogyan válhatunk harcosokká. A palesztin ügy, a palesztin szabadság sokkal nagyobb, mint az egyének. Ezt tanuljuk gyerekkorunktól kezdve 92 óta sok minden változott, 94 óta megváltoz, megváltozott a mi álláspontunk is. Itt az ideje, hogy leüljünk, megállapodások, békeszerződések születtek, de hogyha ezek a megállapodások születnek, akkor én miért voltam börtönben? Ennek el, ezen megállapodások ellenére folyamatosan öljük egymást, a palesztinok nem szabadok, egyre több a vérontás, egyre több az áldozat. Úgyhogy amikor megszületett 94-ben az első gyermekem, akkor elhatároztam, hogy a gyerekem soha nem fog izraeli börtönbe kerülni. El tudom neki magyarázni, hogy mi a helyzet, irányítani tudom őt, Miért beszélünk az békéről? tanítani, oktatni akarjuk, erre akarjuk, a békére akarjuk nevelni a gyerekeinket. De sajnos a realitás erősebb volt, mint az elmélet. Sajnos az erőszak, a brutalitás folytatódott. 95-ben hallhattunk az izraeli eseményekről, hogy újabb megszállók érkeznek palesztin földre, az izraeli katonákat megtámadták, és 2005-ben megrendezésre került az első találkozó, az izraeli katonákkal, és hát el tudják képzelni, hogy milyen volt ez az első találkozó. Ismertük egymást, gyűlöltük egymást, és képesek lettünk volna, hogy kéz, szabad kézzel megfojtjuk egymást. És létrehoztunk egy szervezetet, aminek az volt a neve, hogy a harcosok a békéért. És emlékszem, hogy 2006-ban itt jött létre ez a szervezet 300 résztvevővel, két, mindkét oldalról volt harcosok, hozták ezt létre. Emlékszem arra, amit Nelson Mandela mondott, hogyha le akarjuk győzni az ellenségünket, akkor együtt kell vele működnünk, partnerré kell válnunk. Partnerek tudunk lenni, megbízhatunk egymásban, és képesek vagyunk arra, hogy megtanuljuk egymást megismerni. Nem tudjuk, így tudunk csupán túllépni a konfliktuson. Persze a helyzet, a konfliktus nem ugyanolyan szinten van Izraelben és Palesztinában, de csupán a bölcsesség nem elég. Nem normális életünk van, nem tudjuk védeni a gyerekeinket, nem tudjuk megvédeni magunkat sem. 2007-ben, januárban, tehát két évvel a békeharcosok szervezetének létrehozása után. A tíz éves lányomat megölték Jeruzsálemben az iskolája előtt. Rajta kívül még két másik lányt is megöltek, miután kijöttek a vizsgájukról. 15-20 méter távolságról lőtték le és nem sokkal később a kórházban meghalt. Hát ez egy nagyon, nagyon, nagyon kényelmes lett volna, hogyha egyszerűen bosszút akartam volna állni. Hiszen, hogyha elvesztünk egy gyereket, ez egy természetes reakció, főleg, ha egy tíz éves gyerekről van szó. Na most én azt remélem, hogy a lányom lesz az utolsó e, áldozat. Sajnos nem így történt. Egy izraeli e, katona e, lőtte le a lányomat, viszont rengeteg izraeli katona jelent meg az iskola előtt, hogy fejet hajtson az emléke előtt. Így tudunk hidakat építeni, így tudunk kapcsolatot teremteni a két oldal között. Több mint 630 családdal én is csatlakoztam a szülői körhöz, hogy így javítsuk a helyzetet. Együtt kell élnünk ezen a földön, egy vagy két államban, vagy akár öt különböző államban, de itt kell együtt élnünk, itt kell a családjainkat megvédenünk és felnevelni a gyerekeinket. Több száz éves rabszolgaság és harc után mi a palesztinok nem adhatjuk fel a szabadságunkat, mivel emberek vagyunk, folytatnunk kell a harcot, ugyanakkor meg kell próbálnunk együtt élni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. És Végezetül megadnám a szót Schumacher asszonynak. Thank you very much. Köszönöm szépen, Irecse. Többször jártam itt a parlamentben, és nem hiszem, hogy emlékeznék még egy olyan alkalomra, amikor ennyire meghatódtam. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztották a tapasztalataikat, és hálás vagyok a munkájukért is. Említette, hogy itt az ideje, hogy a nők is a tárgyalóasztalhoz üljenek. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon bölcs gondolat, mind a ketten csupa bölcs gondolatot osztottak meg velünk, jelezvén, hogy milyen irányba kellene haladnunk. Beszéltek az férfiak és nők közti egyenlőségről is, az esélyegyenlőségről, az ENSZ főtitkára is itt van, ővel is fogunk a napokban találkozni. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondtak. A szakbizottság azt kérte tőlem, hogy a nőkkel kapcsolatos biztonsági menetrendről beszéljek. Az a tény, hogy a nők ideje, hogy leüljenek a tárgyalóasztalhoz, ő magáért beszél. Nem szeretnék a részletekbe belemenni. Azt hiszem, hogy hasznosabb, hogyha meghallgatjuk egymást, minden esetre remélem, hogy az a kezdeményezés, amelyet ismertettek, amelyet ismertettek ma, példaértékű lehet további partneri kapcsolatok kiépítéséhez az izrael és a palesztin civil társadalom között, és globális szinten is remélhetőleg ez egy reménysugarat jelent. Ami pedig a béke és biztonság menetrendet illeti, 2000-ben elfogadtuk az 1325-ös ENSZ határozatot. Ez volt az első alkalom, hogy az ENSZ hangsúlyozta a nők szerepét a tárgyalásokban. Azóta több határozatot fogadott el az ENSZ globális szabványt és szabályokat, Tavaly pedig felülvizsgáltuk azt, hogy mi történt az elmúlt 15 évben az első határozat elfogadása óta. Az ENSZ biztonsági tanácsa azóta elfogadta a 2242-es határozatot, amely központi szerepet tulajdonít a nőknek az új globális béke és biztonsági kontextusban, tekintettel arra, hogy egyre növekednek a konfliktus, egyre növekszik a konfliktusok száma, az otthonukat elhagyni kényszerülők, illetve a menekültek száma. Elismerjük tehát ezeket az új jelenségeket, ezeket az új konfliktusokat, ugyanakkor az állásfoglalás azt is fontosnak tartja, hogy a nők, illetve a női szervezetek komolyabb szerepet vállaljanak szemben az erőszakkal, amelyet tapasztalunk. A civil társadalmi szervezetek esetében is fontos, hogy az ENSZ és a tagállamok részéről érkező finanszírozás több mint 15 százaléka a női szervezeteknek kellene jusson. És azt szeretném jelezni, hogy az olyan szervezetek, mint az, amelyet önök képviselnek, mindenképpen kellene, hogy támogatásban részesüljön. Ugyanígy tapasztaljuk azt is, hogyha megnézzük a számokat, tapasztalhatjuk, hogy a béketárgyalásokban nagyon kevés nő vesz részt. Az ENSZ 1992-ben készített egy tanulmányt, és azt tapasztaltuk, hogy 31 különböző béke folyamat 1992 és 2011 között a fő béke közvetítők között 11% volt a nők arány, és a tárgyaló partnerek 9%-a volt nő, ami egy rendkívül alacsony adat. Tehát csigalassúsággal sikerült csak előrelépnünk. És azok után, amit ma hallottunk, az, hogy az aláíró felek között, illetve a tanúk között 4 százalék van jelen a tárgyalási folyamatokban. Önök ezen 4 százalék hoz tartoznak. Az önök hozzájárulása nagyon fontos, és a civil társadalmi aktivisták, férfiak és nők egyaránt egyenlő félként szerepet kell kapjanak a béke folyamatokban. Azt is tapasztaljuk, hogy a rendvédelmi erőkben, illetve a hadseregben a nők aránya még mindig alacsony, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ennek milyen nagy szerepe van, főleg a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésnél, ha magasabb a nők aránya. Tehát ez egy további terület, egy olyan terület, ahol változást kell előmozdítanunk. Ennyi lenne részemről. Még az utolsó dolog, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy a béke és a megbékélés valamint a nők gazdasági életben való részvétele érdekében, amikor sor kerül a béke megállapodások megkötésére a nőkre, nem csak áldozatként szabad tekintenünk, hanem olyan szereplőként, akik előmozdítják a változást. Ezt láthattuk itt ma mindkettőjük részvétel által. Köszönöm szépen! Muchas gracias, Köszönöm szépen, Schumacher asszony. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Señora Becerra, tiene la palabra. Becerra asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ismét itt láthatom ennek a szervezetnek a képviselőit. Azt hiszem, hogy mindenképpen példás, amit tesznek, és fontos mindannyiunk számára, hogy megismerjük ennek a történetnek a főszereplőit. Nagyon tanulságos ez számunkra, nem csak azért, mert a politikai munkákban iránymutatásként szolgál, hanem emberi szinten is nagyon fontos ez. Továbbá úgy gondolom, hogy nagyon találó az is, hogy eljöttek ma, amikor a nők szerepét vitatjuk meg a konfliktus rendezésben, hiszen itt nem csak értékekről van szó, nem csak arról, hogy a nők egyenjogúságát biztosítani kell, illetve bővítenünk kell a nők szerepvállalását, ami mindenképpen hasznos a társadalom számára, hanem itt érdekekről is beszélünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük a nők tehetségét, a nők képességeit, hiszen a nők a világ lakosságának több mint a felét alkotják. Az is bizonyított tény, hogy a tárgyalások, illetve a a közvetítő folyamatok, a beavatkozás, illetve a béketeremtés szempontjából hatékonyabbak a folyamatok, hogyha a nők is szerepet vállalnak, és olyan mértékben képviseltek, ami, ami megilleti őket. Azt hiszem, hogy nagyon kevéssé produktívak lennénk, illetve nem lesz megfelelő a képviselet, hogyha ezen nem tudunk változtatni hiszen beszélünk egyfelől a jogok érvényesítéséről, a jogok biztosításáról, ugyanakkor felelősségünk is van, hiszen felelősek vagyunk az emberek életéért. Éppen ezért elengedhetetlen, fontos, nélkülözhetetlen, hogy az összes mechanizmust, az összes rendelkezésünkre álló eszközt bevessük itt az Európai Parlamentben, hogy előmozdítsuk a nők fokozottabb szerepvállását, mindazon területen, ahol a nők hozzá tudnak járulni a, a megoldáshoz, ezt meg kell, hogy tudják tenni. A világban a konfliktusok száma egyre növekszik, és egyre több a hosszú ideje tartó konfliktus, noha bizonyos területeken, például Európában több évszázados háborúskodáson léptünk túl. Ennek ellenére a világban állandó jellegűek a konfliktusok, és a konfliktusok időtartama mindenképpen nyugtalanító, hiszen itt teljességgel elveszett nemzedékekről beszélünk. Éppen ezért a nemzeti cselekvési tervek, amelyeket természetesen felül kell vizsgálni, meg kell erősíteni, és rendszeres időközönként ki kell igazítani, a civil társadalom szerepe is kulcsfontosságú. Hangsúlyoznám különösen az intézmények szerepét, itt ugye az európai intézmények szerepét mindenek előtt, valamint a helyi szervezetek, az önkormányzatok szerepét, mert a konfliktusok megoldásában nekik is jobban, jobban be kell kapcsolódniuk. Láthattuk, hogy számos konfliktusban példamutató az, hogy milyen eredményeket ér el a civil társadalom az intézményekkel való együttműködésben. Ennyit szerettem volna elmondani, természetesen megnézem a kiállítást is, és természetesen a hímzést is viselni fogom hogy így is együtt megtegyünk egy lépést a békért. Muchas gracias, señor Becerra. Köszönöm szépen, Becerra Szombágyi Nászony következik. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelenlétükért, és szeretném biztosítani önöket szolidaritásunkról, illetve tiszteletünkről. Elismerjük a bátorságukat, ezt a bátorságot, amelyet a megszállt területeken tanúsítanak. Egyáltalán nem könnyű az önök előtt álló feladat. Az önök mozgalma, láthatjuk, hogy még gyerekcipőben jár a múltkor, kaptunk híreket olyan nőkről, akik az izraeli hadseregben elkezdték, elkezdtek feljelentéseket tenni a különböző visszaélésekről, illetve bántalmazásokról, amelyeket a megszállt területeken tapasztaltak. Ezt tapasztaljuk tehát mindkét társadalom, az izrael és a palesztin társadalom részéről is. Az erőszakos konfrontációk nem visznek bennünket előbbre. Az állampolgárok, férfiak és nők, izraelik és palesztinok azok, akik megleckéztetik a kormányokat Izraelben és Európában, az egész nemzetközi közösségben. Tegnap délután tartottunk egy meghallgatást, és beszéltünk arról, hogy a tárgyaló asztaloknál, a tárgyaló asztaloknál miért hiányoznak a nők, a gyermekek. A nők azok, akik a fő kárvalótjai ezeknek a konfliktusoknak. Tehát annak ellenére, hogy a nők és a gyermekek áldozatok még sem tudják hallatni hangjukat, és nem tudják kifejezni azt, hogy mit szeretnének, békét, tárgyalást, senki sem számol a világ lakosságának 51%-ával. Mindössze gratulálni szeretnék Önöknek, biztatni önöket, mert valóban ez az az út, amelyen haladnunk kell, és gondolom, ahogyan önök, mi is nekünk is elegünk van ebből a helyzetből, ebből az embertelen helyzetből, mindenképpen más érdekeket kell a társadalomban előtérbe helyezni. Úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy a civil társadalom végre megmutassa a kormányoknak, hogy mit kell tenniük és merre kell haladniuk. Köszönöm szépen, és még egyszer szeretném biztosítani önöket szolidaritásunkról. Köszönöm szépen. Ha nincs más hozzászólás, Björk képviselő parancsoljon. Jag ska fatta mig kort. Jag skulle också bara vilja uttrycka min eh, djupa respekt för det arbete ni gör, för er kunskap, för er klokskap, för er politiska väg. Szeretném jelezni elismerésünket az önök munkájával kapcsolatban, hiszen a béke folyamatokban felmutatják az irányt. Ez a polarizáció, illetve a határok felépítése az, ami Európában is elhatalmasodik a politikai nyelvezetben, megpróbáljuk a biztonságot megteremteni úgy, hogy minden eszközzel fellépünk a terrorral szemben. Ugyanakkor fokozottabban kellene láncsát törnünk a béke mellett, ami a itt célunk. Szeretném, szeretnék még hallani önöktől néhány részletet arról, hogy milyen módon kell a tárgyalásokat folytatnunk, hogy ez a békéhez, illetve a megbékéléshez vezessen bennünket. Nem szabad, hogy ebbe az erőszak spirálba bonyolódjunk, hiszen itt csak a gyűlölet és a düh fejeződik ki. Úgy gondolom, hogy a falak, amelyek felépülnek, minden bizonyal nem a megfelelő irányba mutatnak. Elfogadtak ENSZ határozatokat, amelyek egyértelmű álláspontra helyezkednek. Azt szeretném tudni, hogy azon progresszív erők, amelyeket önök is képviselnek Izraelben és Palesztinában, hogyan kaphatnának még fokozottabb támogatást. De köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, Björk képviselő Sojdrová asszony a szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Köszönöm, hogy megosztották velünk a történeteiket. Én is zsidó családból származom, és ezért nagyon érdekelnek az ilyen történetek. Szerintem csak ezeken keresztül lehet békét kötni, megtalálni a megoldást. Ez ad reménysugarat. Itt az európai projekt hasonló jellegű. Némi ambíciót föl kell adnunk azért, hogy közös Európát építsünk. Nagyon remélem, hogy Izrael és Palesztina ezt meg tudja valósítani. A politikai tárgyalások rendkívül fontosak, azonban az átlagember akarata nélkül ez nem vezet sikere. Ezért minden tőlem tehetőt megteszek a megbékélés érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sojdrov asszony, és miután meghallgattuk a kollégákat, szeretném megragadni az alkalmat, és én is feltennék egy kérdést. Ami az oktatással kapcsolatos kérdéseket illeti, az önök szervezete foglalkozik-e különböző oktatási kérdésekkel? Mert úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú, hogy a gyermekeink megismerjék a béke, az igazság, az, az egymás megértésének értékeit. Ez nagyon fontos, és talán éppen ez az, amivel előmozdíthatjuk a társadalomban a változást. Gyakran nem nyomatékosítjuk ezt kellőképpen, hiszen itt hosszú távú politikákról van szó, amelyeknek nem látjuk az eredményét egyik napról a másikra, de nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ez a lényeg, az értékek közvetítése a nevelés során, és az a munka, amelyet az önök szervezete végez. Tehát nem tudom, hogy önök, mint szervezet, dolgoznak-e ezen a területen, foglalkoznak-e ö, oktatással, oktatják-e a gyermekeket, hogy így kihasználjuk a nem formális oktatásban elő lehetőségeket. Tehát nem pusztán az iskolákra gondolok, hanem az iskolákon kívüli lehetőségekre, amelyek azt szolgálják, hogy a gyermekeink maguk mögött hagyják a szemrehányásokat, illetve a gyűlöletet, és megtanuljanak együtt élni békében. Most pedig megadom Julie asszony is szeretett volna hozzászólni. Um, I have a really great privilege of having... Abban a nagy megtiszteltetésben volt részem, hogy múlt novemberben Izraelben találkozhattam Robival, amikor oda látogattam egy hivatalos út során izraeli és palesztin nőkkel találkoztunk, és beszélgethettünk arról, hogy a civil szervezetek milyen kihívásokkal kell, hogy szembenézenek ma. Erről szeretnék szintén hallani. I'm mechanically challenged. Um, how can you support us? There are so many ways. Firstly, go and tell it. Először is, mit tehetnek azért, hogy elősegítsék a békét? Mondják el mindenkinek, hogy ma itt egy olyan üzenetet hallottak, amit még eddig nem hallottak, hogy itt békét szeretnénk jó lenne, ha Abbas elnök úr, illetve Rivlin Eh, elnök úr is itt lennének. Jó lenne, hogyha hallanának eh, arról, hogy eh, mit szeretnénk. A nagyon sok civil szervezet ellen létezik egy törvény, ami nem teszi lehetővé a számunkra, hogy megtörjük a csendet. Egy jövőbeli megbékélési folyamatot kell elindítanunk, el kell mondanunk a, az igazságot. Ezek, akik, ezek a katonák, akik ezekben a civil szervezetekben dolgoznak, nagyszerű munkát végeznek, viszont a jövőt kell építenünk. Nagyon nehéz egy katonának beismernie, hogy valóban mit is tett a múltban. Sajnos nagyon sok embernek, katonának teljesen abnormális helyzetben kellett küzdenie. Jó magam is, amikor az ellenőrző pontokon haladok át, tulajdonképpen gyerek katonákkal találom magam szemben, és rettenetes traumában vannak, mivel olyan dolgokat tettek, amire kötelezték őket. Hogyan dönthetnek arról, hogy egy nő átmehet-e az ponton vagy sem? És mi van akkor, hogyha egy nő egy gyerekkel, kisgyerekkel akar átmenni az ellenőrző ponton, és hogyha nem engedik át, akkor a gyerek meghal? Hát ennek milyen következményei vannak, hogyha a katona hozza, erről döntést kell hoznia? Amikor ez a katona hazamegy, akkor nem mondhatja el a szüleinek, hogy mit tesz a napközben. És mi történik? Lehet, hogy hazamegy, leissza magát, autót vezet, és még több áldozata van ennek mivel utána újabb embereket üt Miért van ez így? Egyetlen egy ország sem foglalhatja egy, el egy másik ország területét több mint 50 évig, anélkül, hogy bármiféle erkölcsi következménye lenne ennek. Ezt tudomásul kell vennünk. Itt az ideje, hogy önök is támogassák Izraelt, gyakoroljanak rá nyomást, hogy vonuljanak ki, vonuljon ki az elfoglalt megszállt területekről. Rengeteg nő van, akik például Marokkóból, Tunéziából, Líbiából, Algériából jönnek, zsidó nők, akik Izrael körny- Izraelben kis falvakban élnek, viszont nem úgy ugyanazok a lehetőségeik, mint a többieknek. És ők nagyon uh, szélsőségesen jobboldaliak. Hát hogyan érhetnénk el ezeket a nőket? Hiszen velük kellene beszélnünk. Ez egy olyan projekt, aminek a keretén belül összefoghatunk. Szükségünk van az összefogásra mi együtt, mondhatnám, hogy együtt főzhetnénk. Itt a palesztin és izraeli nők, most megtanulunk együtt lekvárt főzni, és szószokat főzni. Most itt az ideje, hogy itt együtt megértsük egymást, az ilyen projektek hozzásegítettek minket eddig is, hogy megértsük, hogy honnan jöttünk. Nagyon sok megértés, empátia származott ezekből a közös projektekből. Általában a nők, akik ezekből az országokból jönnek, nagyon jól főznek, jobban főznek, mint az eskenázi nők, az Európából származó zsidó nők. Itt az ideje, hogy összefogjunk. Ezek a nők is összefoghatnak, egymásnak elmesélhetik a történeteiket, és rádöbbenhetnek, hogy emberi lények vagyunk, iskolákban léphetünk fel. A 17 éves fiatalokkal kell beszélnünk, hiszen 17 éveseket már besoroznak. Azt hiszem, hogy késő, késő, amikor már valaki felnőtt, hogy a felnőtteket változtassuk meg. A fiatalokkal kell foglalkoznunk. Viszont beszélnünk kell a felnőttekkel is. Itt a Holokauszt Múzeum. Nem arról van szó, hogy itt a szenvedést, egymás szenvedéseit hasonlítgassuk össze, hanem tudnunk kell arról, hogy mind mentek át a zsidók. Hogyha ezt nem értjük meg, akkor nem tudjuk, hogy hogyan léphetünk tovább. Egy palesztin anya vajon mit érez, amikor a falvát lerombolják? Meg kell, hogy hallgassa, hogy az izraeli anyák mit éreznek, és fordítva, így tudunk együtt összefogni és tovább lépni. A, Amerikában is létrehoztunk egy projektet, ügyvédek, művészek, oktatók részvételével, és ennek segítségével is hozzásegíthetjük az embereket, hogy megértsék egymást. Meg kell értenünk a másik történetét, így tudunk csupán empátiát érezni. Ez, mi csak ezt szeretnénk. Hát nagyon jó lenne, hogyha lenne lehetőségünk mindenkit nevelni, oktatni, és minden gyereknek elmondani, hogy nem lehet gyűlölni. Meg kell néznünk viszont a 14 éves gyerekek édesanyjait, akik őket megkéselnek, és beszélnünk kell arról, hogy hogyan lehet lebeszélni a gyerekeket az erőszakról. Szeretnénk, hogyha támogatnának minket. Ha egy 14 vagy 11 éves kisfiú áll előttünk, akinek semmiféle lehetősége nincs az életben. Én nem azt mondom, hogy az én unokám, a 14 éves unokám bármit csinálhat, de mehet, nem, nem mondom, hogy kosárlabdázhat, vagy úszhat, vagy bármit csinálhat. Nem. Egy palesztin kisfiú, nagyon nagy valószínűséggel az apja példáját akarja követni, aki a második felkelésben harcolt. És a gyerek nem érti meg, hogy miről mond le, hogyha megölik. Azt hiszem, hogy ezekkel a gyerekekkel csak akkor értethetjük mindezt meg, hogyha az édesanyjukat, a szüleiket oktatjuk. Fontos, hogy a gyerekek is barátságokat alakítsanak ki. Ezt ezen a területen is megkezdtük a munkát. Ele, eleinte ez nagyon nehéz volt, de a gyerekek megértették, hogy ugyanezt az ételt teszik, ugyanazokat a dolgokat szeretik. A legnagyobb probléma Palesztinával és Izraellel az, hogyha megkérdezünk egy átlag 17 évest, hogy találkozott -e egy izraelivel vagy egy palesztinnal, akkor azt mondja, hogy nem. nem egyszerűen nem találkoznak egymással a e két közösség gyerekei. Hát miért lennének, miért lennének ők mások? de beszélnünk kell a gyerekekkel, beszélnünk kell velük, hogy elkerüljük a radikalizálódásukat. Itt olyan helyzetben vagyunk, ahol nem egy egyszerű fekete-fehér helyzetről van szó. Támogassanak minket, ha tudnak pénz, pénzzel, alapokkal, viszont mondják el a történetünket, és annyi embernek, amennyinek csak lehet, hogy támogassanak minket, hogy végre eredményes legyen a megbékélési folyamat. Egy megbékélési konferencia, konferenciára lenne szükség. Létre kell hozni a megbékéléshez a megfelelő kereteket, és személyesen kell az érzelmi gátakat leküzdeni. Köszönöm szépen. I just want to say it's okay. Egyetlen dolgot szeretnék megemlíteni az oktatás kapcsán. Valóban az oktatással kell kezdenünk ezt a munkát, és a menekültábor ellenére a palesztin szenvedés ellenére a palesztin mondásra hívnám fel a figyelmet, nincs, nincs időm arra, hogy utáljam azt, aki utál engem, gyűlöljem azt, aki gyűlöl engem, hanem szeretni kell megtanulni. Ez nagyon nehéz, nem lehet, nem, nem könnyű megtanítani a gyermekeket arra, hogy szeressék azokat a katonákat, akik megszállják őket, akik megállítják az ellenőrző pontokon a gyerekeket, akik ne, ne, gyűlölik őket. Insisto. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy készek voltak eljönni ma hozzánk, és megosztani velünk a tapasztalataikat, illetve azt a munkát, amelyet civil szervezetként végeznek. Úgy gondolom, hogy kolléganőim is kifejtették azt, hogy mennyire tiszteljük az önök által végzett munkát. Reméljük, hogy találkozunk még, és reméljük azt is, hogy a helyzet javul rövid időn belül, és láthatjuk majd azt, hogy közelebb kerülünk a célhoz, a békéhez és a megbékéléshez. Addig azonban itt azt hiszem állíthatom, hogy mi az itt jelenlevő képviselők támogatjuk az olyan szervezeteket, mint az önök szervezete, amely ezen közös cél érdekében dolgozik. Köszönöm szépen. És ezen napi rendi pont után, miután nincs más megvitatandó pont, még annyit jelentenék be, hogy június 10 6-án, vagyis holnap után kerül sor a következő ülésünkre. 9 órától 10 óráig egy együttesülést tartunk a foglalkoztatási szakbizottsággal, amelynek témája a munka és a családi élet összeegyeztethetősége. Mindenkit meghívunk, nagy érdeklődéssel köszönöm.